Tíz perc elmúlt három, jó napot kívánok, kezdjük el. Mindenkit szeretnék itt üdvözölni, különösen azokat, akik időben itt voltak a mai külügyi bizottsági ülésen. Az egyes napi rendi pont, megjegyzések, az önök részéről a napirendhez, amennyiben nincs ilyen, akkor elfogadjuk a napirendet, nincs elnöki közlemény, tehát léphetünk tovább. Hármas napirendi pont, ami egy AFET norvégiai látogatás két héttel ezelőttről, és ennek az értékelése, kiértékelése. 11-en jártunk ott AFET Gil, Waj Khan, Karol Karski and Javier Nart. And we also had three senior colleagues on board, Bogdan Zrojevski, Anna Gomes and Omar Spajt. Tehát hárman a szedétől is voltak, és a Jan Dorman az ECR részéről, aki a norvég kapcsolatokért felelős delegáció elnöke. Én úgy gondolom, hogy tovább építettük az EU-Norvégia közti kapcsolatokat, különös tekintettel a biztonság és védelempolitikára, magas szintű találkozókat tartottunk, többek között a külügyminiszterrel, a hadügyminiszterrel, illetve a norvég titkos szolgálat vezetőjével. E, ezt követte különböző e, helyszíni látogatások követték, és e, többek között a NATO központot látogattuk meg, a norvég légierő bázisát, illetve egy sarkvidéki bázist, valamint egy jégtörőhajót is, valamint egy műholdas, mégpedig a világ legnagyobb földi műholdas központját is meglátogattuk. Emellett beszéltünk a Szolbázdi Egyetem diákjaival. Ez a világ legészakibb egyeteme. Szeretném megköszönni a norvégiai képviseletnek, diplomatáknak és Norvégiának, akik nagyszerű programot szerveztek számunkra az AFET titkársággal együtt. Ilyen jól előkészített utunk nem igen volt még, Eh, nagyon jól teljesítettek a norvég vendéglátók, és azt remélem, hogy egyszer ezt valahogy visszaadhatjuk, ezt a csodálatos norvég vendéglátást. Az is igazolódott, hogy nem csak a fővárost kell látni, amikor egy országba elmegyünk, sokkal többet tanultunk Norvégiáról, Eh, amikor végigjártuk ezeket a különböző helyeket, beleértve a Svalbardot és a Spitzbergákat. Eh, május 27-én ért véget. Eh, nem tudom, a kollégák akarnak ehhez hozzászólni valamit, és természetesen a norvég képviselet részéről is hozzá lehet szólni, ki szeretne felszólalni, Anna Gomes következik. Köszönöm, elnök úr, én is teljes mértékben egyetértek önnel csodálatos látogatásunk volt, és meg kell köszönni a norvég vendéglátóknak. Nagyon érdekes eh, látogatás volt, és a eh, minden reményemet és várakozásomat túlszárnyalta. Láttuk azt, hogy mekkora lehetőség van még a norvégokkal való együttműködésben. Én örülnék, ha Norvégia az Európai Unió tagja lenne, nem az. De már most is nagyon jó az együttműködés. Jó volt látni azt, hogy a politikai tárgyaló partnereink Norvég részről mennyire odafigyelnek a Brexitre, és még inkább le vannak döbbenve attól, amit látnak. különösen az lepi meg őket, hogy Nagy-Britannia esetleg kaphatna egy norvég típusú együttműködést. A norvégek ehhez képest úgy gondolják, hogy ez egy nevetséges ötlet, hiszen ők maguk nem nagyon örülnek ennek a szerepnek, hiszen minden szabály érvényes rájuk, viszont a szabályok meghozatalában nem vehetnek részt. Mindenképpen jó a párbeszéd az EU-val, Norvég részről, és amennyiben Nagy-Britannia kilép, valóban akkor ki kell, hogy az együttműködésük a kiszakadás után ugyanolyan jó legyen, mint a norvégeké. Én eh, különösen a védelmi és biztonsági együttműködésre figyeltem oda, mint témára. Két okból. Először is Norvégiának közvetlen szárazföldi határa van Oroszországgal, és jó az együttműködése Oroszországgal például kutatás és halászat témákban. Ugyanakkor nagyon is ismeri a szomszédját, és tart tőle tehát ez egy nagyon érdekes kettősség ez a, ez a viszony. Egyrészt ugye Norvégia a NATO tagja, és ennek vannak következményei, másrészt intenzív párbeszédet folytat szomszédjával Oroszországgal. Másik tényező, és még mindig az orosz kapcsolatoknál tartunk, az az, hogy azzal, hogy elmentünk Svalbardig északra, az, az, hogy láttuk, hogy a klímaváltozás ténylegesen történik, mégpedig gyorsan, annak ellenére, hogy egyes ostoba emberek ezt tagadják, ez kihatással van a biztonságpolitikára is, mert valóban ezzel megnyílnak északi hajózási útvonalak, amelyek a közeljövőben komoly kívásokat jelenthetnek Hát környezetvédelmi szempontból is, de még ezen túlmenően is. Hallottuk azt, hogy a műanyagok az óceánban szintén problémásak, és hogy ez milyen kihatással van az élővilágra, és hogy ez milyen jól mérhető, a kutatóintézet nagyon jól látja és tudja mérni. Ugyanakkor jó volt látni azt az együttműködést, ami Oroszországgal és Kínával is zajlik, Svalbardban. Kína elsősorban tudományos együttműködést akar. A tudományos együttműködés mindenki számára fontos. De azt is tudjuk, hogy a tudományos kutatás az sok minden mást is jelenthet. És az olvadó jégtakaró a pólusok környékén egyre fontosabbá válik. És emiatt fontosabbá válnak a kapcsolatok Oroszországgal és Kínával is. Ezért szükséges az, hogy mi is odafigyeljünk a norvég kapcsolatokra. Meglátogattuk ezt a földi műhold központot, amelynek hatalmas eh, adóvevői vannak, eh, leszedik az információt a műholdakról, és aztán adják tovább az EMSZ-nak vagy magáncégeknek ezt az iszonyatos adattömeget. Nem csak rendkívül impozáns és szinte hihetetlen látvány ez a létesítmény, hanem azt is mutatja, hogy nem sajnálták a norvég hatóságok és a norvég eh, magánszektor a befektetést, a pénzt. Eh, nagyon jó az együttműködés a különböző EU-s eh, ügynökségekkel, EMSA, ELISA, került itt említésre. De ez megint csak túlmutat a tudományon, illetve a polgári alkalmazásokon. Köszönöm Anna Gomesnek az eddig elhangzottakat. Van-e még valaki, aki ehhez szeretne hozzászólni? Nem? Akkor ezzel le is zárhatjuk csodálatos utazás volt, hozzáadott érték, nagyon jól megszervezték, és amennyire lehetséges, szorosan együtt kell működnünk a norvég kollégákkal, a norvég parlamenti kollégákkal, a norvég kormányjal. Itt az AFED-ben mindig szívesen látjuk a norvég külügyminisztert. Következik a négyes napi rendi pont. Itt most az AFET vélemény ről lesz szó. A több éves pénzügyi kerethez írt AFET véleményről lesz szó. Ez a jelentés lesz a parlament első reakciója a bizottság MFF javaslatára, amit május másodikán nyújtottak be. Korábban már kifejtettük az álláspontokat, például a külső finanszírozási eszközzel kapcsolatban, és volt egy vélemény a januárban elfogadott MFF tervezethez is. Sáke asszony lenne a raportőrünk, ő azonban nincs itt. Az ALDE arra kért meg engem, hogy én olvassam fel az ő mondani valóját, nem tudom, az Aldétól van-e itt valaki, tehát akkor itt most az írásbeli anyag, amit én felolvasok. Marietje Schaake. A raportőr álláspontja a véleménnyel kapcsolatban. Globális kihívásokkal kell szembenézni az EU-nak. Fontos, hogy külpolitikailag is megfelelődjen a költségvetés, legyen elég forrás az EU külpolitikájára. Ugyanakkor a pénz elosztásának módja is megfelelő kell, hogy legyen a célok elérése szempontjából, megfeleljen az értékeinknek és megfeleljen az új kihívásoknak. Miközben nagyobb rugalmasságot akar, a bizottság semmilyen javaslatot nem tett az irányításra vonatkozóan, amelynek révén a külföldi pénzelköltést monitorozni tudja, tudná. Ezért a parlament nem szabad, hogy előre szaladjon és olyan álláspontot fogadjon el, amely az MFF tárgyalásokra a parlamenti álláspontot aláássa. Az Európai Parlament játszon megfelelő, konstruktív szerepet az ellenőrzésben. Alapvető ellenőrzési mechanizmusok, monitorozás, ellenőrzés szükséges a Global Europe fejezet eh, keretében is. Az EU külső finanszírozási eh, eszközének eh, felelőseként én szívesen együttműködök önökkel, a többi bizottsági taggal egyrészt az MFF témában, másrészt pedig az EU külső eszközének jövőjével kapcsolatos munkánkban. Ez volt tehát a raportőr asszony álláspontja, és most akkor a többi képviselőnek adom meg a szót, akik hozzá akarnak szólni. Ugyanakkor nincs senki a hozzászólók listáján, ezért szóban is felteszem a kérdést, a kollégáknak van-e hozzáfűzni valója ehhez a ponthoz. Panzeri úr, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani azért is, hogy Sáken képviselő nevében felolvasta a hozzájárulását. Három dolgot szeretnék szóban elmondani. ami a külkapcsolatokra szánt alapok jelentős növelésének szükségességét illeti, hogy a közös külpolitika alapvetően fontos feladatát betöltse az EU-ban. Szerintem ez rendkívül fontos, mégpedig, hogy új eszköz álljon rendelkezésre, de hogy ezt az Európai Parlament monitorozza is. A munkacsoport a többi eszközt illetően megállapította, hogy nincs megfelelő mandátumunk. Másodszorban nagyon fontos, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, amely a további források mobilizálását teszi lehetővé megfelelő helyzetben, ami pedig a, az alapot illeti, amely a békére vonatkozik, a 10,5 milliárdos összegre gondolok itt, Federica Morgherini, múlt júniusban támogatta ezt, és ez hozzájárul a védelmi, a biztonsági tevékenységhez, ami nagyon fontos. Nyilván a célkitűzéseken változtathatunk, hogy a békének megfelelő eszköze legyen. Aztán nagyon fontos, hogy garantáljuk az Európai Parlament teljes körű ellenőrzési lehetőségét. Itt is köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, Mr. Panzeri. Elnök, köszönöm szépen, Panzeri úr. Ki szeretne még hozzászólni? Lőzing asszony. Kam, sa und sprach. Lőzing asszony, parancsoljon önni a szó. Ezt nem a nyilvánosságnak szántam. Nos, Sáka asszony nincs itt, de természetesen követjük az eseményeket. Szeretnék én is köszönetet mondani az állásfoglalásáért. Ezt messze menőleg osztjuk is, egyetértünk az elhangzottakkal, különös tekintettel arra, amit a második pontban írt az előadó azzal kapcsolatban, hogy a szomszédság politikát, a szomszédság politikai eszközt tartsuk meg. A hármas és négyes pont is üdvözlendő, ugyanakkor módosító indítványokkal ezeket módosítanánk, ugyanis a parlamenti ellenőrzés nélkülözhetetlen, éppen ezért ezt szeretnénk itt megerősíteni. A következő pont, ami nyilván nem meglepő, ezt nem támogatjuk, ugyanis továbbra is tévesnek és illegálisnak tartjuk azt, hogy a költségvetésből finanszírozzuk a fegyverkezést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Még valaki szeretne hozzászólni? But it's not the case, when I would... Úgy tűnik, nem. Akkor Félix Fernández Sólnak szeretném megadni a szót nem tudom, hogy hol ül, parancsoljon, most már megvan. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Engedjék meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy köszönetet mondjak azért, hogy nem ellenőrzéssel jöttem ide, ez első alkalommal történik, úgyhogy köszönöm a bizottsági ö, dolgozók számára, ez nagyban megkönnyíti a munkát. Ami Senki asszony jelentését illeti, illetve a megjegyzéseket, először is természetesen üdvözlöm a megközelítést, illetve hogy támogatják a pénzalapok növelésének szándékát, ez nagyon fontos itt a szakbizottság számára, és számítunk önökre, és ahogy beindulnak majd a tárgyalások a pénzügyi kérdésekről, nyilván nagy lesz a nyomás a, ö, ezen a területen is, úgyhogy ambiciózus napirendre, programra van szükség. A második dolog, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy az Európai Fejlesztési Alap, a szubszaharai, a karibi, csendes-óceáni térség ö, finanszírozását javasolta a bizottság, és ez önmagában már növeli az Európai Parlament jelenlétét a szakpolitikák terén, az intézkedések vonatkozásában a közelmúltban, amelyet például az Európai Tanács nem hozhatott volna meg az Európai Parlament nélkül, ha költségvetésbe került volna. Harmadik dolog. Ami a struktúrát illeti, tökéletesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő architektúrával rendelkezünk, amely elősegíti a szakpolitika megvalósítását. És ugyanakkor a parlamenti felügyeletet is a, a parlament számára, amelyet a bizottság hoz. Szeretném azt is kiemelni, hogy a különböző szakbizottsági kollégák is egyetértenek azzal, hogy egy eszközt javasoltunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy darab szakpolitikáról van szó, ellenkezőleg segítenénk a szomszédság, a jó szomszédsági politika, az emberi jogok terén, hogy ugyanaz az eszköz hatékonyabb legyen, és a szükséges rugalmasságot is biztosítsa, amelyre szükség van a külpolitikában. A javaslat megerősíti a monitorozási értékelési keretet és és megint csak nem csak az előreláthatóságát, hanem a rugalmasságát is hangsúlyoznánk, hogy a rugalmasság nem sérül, a célok ugyanazok, az emberi jogok támogatása, a sáke jelentés tervezet is ezt tartalmazza már. A védelmi kérdésekkel kapcsolatban nem kívánok többet szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Fernandes úr úr a DEFCO képviseletében. Filiberto Cediani Ziprikondi úr, parancsoljon a külügyi szolgálat nevében. Öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Igen, szeretnék néhány kiegészítő gondolatot fűzni a bizottsági elmondottakhoz. Először is Üdvözöljük a tervezetet, a szakbizottság véleménytervezetét. A hármas ponthoz szólnék hozzá, ami a célok, célkitűzések megtartását illeti a szomszédsági eszköz és a demokrácia emberjogi eszköz vonatkozásába. Egyetértünk a bizottsági javaslattal. Mert mi is ugyanezt javasoltuk, nevezetesen, hogy azok az összegek, amelyek a szomszédsági politikára fordítódnak, és a demokráciára és az emberi jogokra növelést élvezzenek 20, illetve 15 százalékos arányban, illetve a különböző modalitásokkal is, ami a jelenlegi eszközt illeti, ami maradjon meg a szomszédsági és emberjogi viszonylatban főleg ami a szomszédsági politikát illeti, a pénzek odaítését illetően, ami pedig a demokrácia és emberjogi területet illeti, ha a kormányok nem járulnak hozzá, akkor is fel lehessen ezt használni, és védeni lehessen az emberjogi harcosokat. Egy másik dolog az eszközök felhasználása, illetve Sáke képviselő felszólítása az Európai Parlamenti lehetőségek vonatkozásában. Úgy gondoljuk, hogy így szélesebb körű politikai dialógusra lesz lehetőség a bizottság, illetve a parlament között, és nagy valószínűséggel új politikai dialógus formákat is ki lehet majd az eddigi tapasztalatok alapján alakítani. Még két gondolatot engedjenek meg – először is, amennyiben felmerül az az aggály, hogy a szomszédság fejlesztési, együttműködési eszköz, a migrációs biztonsági eszköz forrásait elterelnék más irányba, azt szeretném elmondani itt, hogy az eszköz olyan kérdésekkel fog foglalkozni, amelyek a migrációhoz, a biztonsághoz kapcsolódnak amikor is ez a fenntartható fejlődéssel, illetve a más országokkal való partneri kapcsolatainkhoz kapcsolódnak. Mert egyébként vannak más eszközeink, amelyek a biztonsági vagy migrációs kérdéseket illetik. Vannak olyan fejezetek, amelyek a migrációs eszközöket tartalmazzák, illetve a külső ágazatban az európai béke teremtő eszközre vonatkoznak, ami Panzeri képviselő megjegyzéseit illeti. El szeretném mondani, hogy az afrikai vagy egyéb partnerek kapacitásának támogatása annak érdekében, hogy fenntartó szerepet vagy béke megerősítő szerepet vállaljanak fel saját régióikban, a békét támogatja. Akárcsak ezen partnerek kapacitásának támogatása, hogy átfogóan állhassanak a biztonsági kérdésekhez. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a békét támogatja, nem csak a biztonságot szélesebb körben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zevri Gondi úr. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy tűnik. Nem. A módosító indítványok beadásának határideje szeptember 18-a, 11 óra egy nappal később, mint ahogy eredetileg terveztük. Az AFED-ben valószínűleg október 8-án, 9-én fogunk szavazni, november 5-én a felelős szakbizottságban, a plenárison pedig az első novemberi ülésen fogunk szavazni. Köszönöm. Akkor, ha nincs megjegyzés, a kérdésem, hogy Patricia Flor asszony útban van-e már az ülésterem felé? Jó, nélküle nem tudjuk megkezdeni a következő napi rendi pontot, de mivel már ide felé tart, javaslom, egy rövid szünetet tartsunk. Nem lesz nagyon hosszú, úgyhogy kérem mindenki maradjon itt.